beszélünk, a végleges hat rendet, amelyet az elnökök értekezlete október 1-én fogadott el, ezt mindenki megkapta. Nem rendelkezem semmilyen fajta hétfőre vonatkozó módosítási javaslattal, éppen ezért már is keddere, a keddi napirendre térünk rá. Az Európai Néppárt <clears throat> frakciója a <clears throat> bizottság alelnök és főképviselő grúziai helyzettel kapcsolatos kérését. Azt kérte, hogy vegyük ezt a napirendre, és mindezt állásfoglalással is zárjuk le. Megadom Krisztián Prédának a szót, hogy mutassa be a javaslatot. Köszönöm, elnök asszony. A téma tekintetében elmondanám, hogy vita van Grúziáról és a szelektív igazságszolgáltatásról, amely ebben az országban gyakorlat. Szerintem nagyon komoly téma, és szerintem mindenképpen kihat a politikai rendszerre is. Tehát a grúz köztársaságban a politika és az igazságszolgáltatás összefonódik. A liberális és szocialista kollégáimat is felszólítom, akik mindig védik a grúz kormányt, hogy értsék meg, hogy nagyon fontos témáról van szó, és megkérem őket, hogy szavazzanak erről a javaslatról. Főleg a szocialista kollégákhoz fordulok, akik támogatják a mi miniszterelnökünket akinek gondja volt az igazságszolgáltatásra. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e mellette felszólaló. Monsieur Golnis. Golnis úr. Merci, merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretem volna elmondani, hogy általánosságban támogatok minden olyan kezdeményezést, aminek az a célja, hogy a szelektív igazságszolgáltatást elítélje. Azt is javasolnám, hogy vizsgáljuk meg annak fényében, amit néppárti kollégánk mondott, hogy a olyan szelektív igazságszolgáltatást, ami az Európai Unión belül is gyakorolnak, például Görögországban például a doktori képviselők ellen, vagy például a németországi szelektív igazságszolgáltatás, vagy franciaországi szelektív igazságszolgáltatás ellen, mert ezeket mind meg kellene vizsgálni. Elnök félbeszakítja. Kér, most akkor szólítom, kérdezem, hogy ki az, aki ellene van egy hozzászólót. Köszönöm szépen, nekem úgy tűnik, hogy meg kell jegyezni, hogy ez a javaslat, amit Gornis úr támogat, ez már önmagában egy jelzés itt nem az a feladatunk, hogy egy konkrét témáról folytassunk vitát, hanem a parlamentünk munkamódszeréről kell beszélnünk. A javaslatot már a néppárt megtette, annak idején nem került támogatásra, most plenáris elé hozzák azért, hogy a korábbi döntést megpróbálják felülírni. A túl a tém, felvetett témán nem hiszem, hogy maga az eljárás elfogadható a mi házunkban. Most akkor pedig felteszem, hogy mellette vannak-e, hogy megváltoztassuk a napi rendet. Kik azok, akik ellenzik? Elutasítottuk, kedves kollégák, elutasítva. Ö, nagyon szívesen leellenőrzöm, ö, megnyitom a szavazást az ellenőrzésre. Has everyone voted? Mindenki szavazott. Kollégák, most már lezártam a szavazást. És elutasítottuk. Tehát nem változott semmi, nem változik a csütörtöki, a keddi az a bizottság alelnöke és az unió és a külső politikai kérdezte a az, az orvosok határa nélkül kórház bombázásával kapcsolatos témát vegyük fel, és Zimmer asszonynak adom meg a szót, hogy elmondja ezzel kapcsolatos felvetését. Elnök asszony, frakcióm a megfelelő Hasszabály cikk alapján vitát állásfoglalás nélkül kérvényez a orvosok határok nélkül Kunduzi kórházának lebombása okán. Szerda 8 óra 30-kor szeretnénk lefolytatni Mogherini asszony jelenlétében ezt a vitát, és azért, hogy egy-két frakció igényének megfeleljünk, bele egyezünk abba is, hogy csak a frakció elnökök szólaljanak fel. Az USA hadserege lebombázta a kórházat, 12 munkatársát a MSM-nek, MSF-nek, illetve 7 beteget öltek meg, és számos az sebesült. Az orvosok határok nélkül ö, szerint a kunduzi kórházat 15 perces intervallumokban több támadásban bombázták a központi kórház épület, amelyben um, fizioterápiás osztály és um, műtő volt, um, nagyon pontosan került megcélzásra és eltalálásra. Már szeptember 29-én a kórház GEO adatait, GPS adatait a nemzetközi koalícióhoz, illetve az afgán civil és katonai hatóságokhoz eljuttattak, ennek ellenére lebombázták ezt a kórházat. Az EU országok részt vesznek a háborúban Afganisztánban, de az EU fejlesztési segéllyel is részt vesz Afganisztánban, sokkal többet adunk, mint bármely más ország. Sok európai segélyszervezet, többek között az orvosok határok nélkül is részt vesz, éppen ezért azonnali felderítését kérjük az ügynek. Ki támogatja, köszönjük Zimmer asszony, ki támogatja ezt a javaslatot? Hármsz tessék. Támogatom frakcióm nevében a Gabi Zimmer által nagyon jól megmagyarázott um, javaslatot. Meg vagyok könnyebbülve Obama elnök uh, nyilatkozata meg, uh, megnyugtatott, hiszen teljes felderítéséről biztosította a világot ennek az ügynek. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy nemzetközi vitára is szükség van felderítendő, hogy mi történt. Különösképpen, különösképpen mert Afganisztánban az egész helyzet aggasztó, és ez idáig véleményem szerint erről a helyzetről még nem tudtunk vitát folytatni. A holnap lefolytatandó vita fényében úgy gondolom, hogy szükséges ezt a kérdést, az afganisztáni helyzet kérdését ezen szörnyű esemény kapcsán napirendre venni. Köszönjük szépen, Harms asszony! Van-e, aki ellenzi ezt a javaslatot? Nos, hogyha nincsen, akkor szavazunk. Ki támogatja ezt a javaslatot, hogy módosítsuk a napi rendet? Ki ellenzi ezt a javaslatot? Um, that proposal has been accepted. Elfogadtuk ezt a javaslatot. Ilyen módon képviselőtársaim, lecsekkolhatjuk, de hát akkor biztos vagyok benne, de hát akkor ellenőrizzük le. Szavazunk elektronikusan arról, hogy módosítsuk a fentiek szerint a napi rendet. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Colleagues, that has been accepted. Elfogadtuk, tehát a, módosító, a napirendet módosítottuk, a szerdai napirendet. Ilyen módon erről a kérdésről szerda 8.30-os kezdéssel meghallgatjuk a bizottság alelnökének és főképviselőjének egy nyilatkozatát. Nem szerepel ez konkrétan a napirenden, de a keddi vitáról van szó, dízelgét vitáról van szó. Az elnökök értekezlete abban egyezett meg, hogy Timmermans alelnök jelenlétét kéri a dízel botrány kapcsán, de azt látjuk, hogy Bienkowska asszony lesz jelen, aki az ipar és a belső piac <clears throat> felelőse, de figyelembe véve, hogy a dízel csalás milyen súlyos kihatása van a versenypolitika, az irányítás, a kormányzás, a környezetpolitika és más kérdéseket érít, és teljes szakbizottságok érintett ebben az ügyben, meg szeretnénk érteni, hogy a bizottság miért nem felel meg kérésünknek, hogy Timmermans alelnököt küldje ide a vitára. Thank you. Um... Köszönöm szépen. A bizottság dönt, hogy ki vesz részt a vitában, és bátorkodom elmondani, hogy a biztosok a bizottság nevében beszélnek itt, de a csütörtöki program megváltoztatását nem javaslom, tehát, de megint mit úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm elnök asszony. A szerdai napirendre kérdeznék rá, tehát is a szavazásra, ami a naptárunkban benne van. Tehát a módosítók benyújtásának a határideje holnap, az ECR pedig benyújtott egy módosítót a négyről három napra történő Strasburgi ülésnapok csökkentését. Tehát igazából nem hallottunk semmilyen érveket mellette vagy ellene. Az adminisztráció részéről azt mondta, hogy ez az esetjog ellen lenne. Tehát nem tudom, hogy ez most így van-e. Ennek a kérdésnek politikai jelentősége van, és nem tudom, hogy így el lehet-e intézni egy ilyen dolgot. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy egy sokkal jobb dönt, jobban megindokon döntést kapunk. Tehát a naptárunk megváltoztatását meg kell mélységében is vizsgálni. Tehát köszönöm a szót. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy tudja, hogy 2014-ben volt az aktuális, és ugyan ezt a módosítót elutasították a jogi értelmezés alapján. Tehát semmi sem változott az elnök határozata után. Ez elfogadhatatlan, tehát a módosítóig elfogadhatatlan jogi szempontból kollégák, kolléganők, akkor elnézést. Préda úr, ügyrendi kérdés? Igen. Köszönöm, elnök asszony. Én most a csütörtök délelőtti ülésre hívnám fel a figyelmet, amikor sürgősségi ügyek vannak, négy témánk van három helyett. Szeretnék emlékeztetni ismét arra, hogy mit ír a parlament házszabálya, azok a témák, amelyeket sürgősséggel fel lehet venni a napirendre, nem haladhatják meg a hármat alfejezetekkel együtt. Én úgy értettem, hogy négy témánk lesz, hiszen Schulz elnök ragaszkodott ahhoz, hogy egy negyedik témát is hozzáadjon. Tehát az ügyrendünket másodszor is megszegte. Tehát szeretnék visszatérni a három vita témához, ahogy az ügyrendi szabályzat ezt előírja. Nem hinném, hogy a saját szabályainkat túl kellene lépnünk. Köszönöm szépen, Préda úr, értem, hogy a, mit mond, de szerintem az elnökök konferenciája egyetértett, és ez alapján döntöttek, de meghallgattuk, és mindenképpen továbbítjuk azt, amit mondott az elnökhöz és a szolgálatokhoz. Most pedig áttérünk a ma délutáni első